képviselők. Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülési jegyzőkönyve és vonatkozó dokumentumok elérhetők számára. Van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Látom, nincs. Akkor tehát a tegnapi ülési jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük.